köszönöm, hogy a bizottság nevében hozzászólatok, angolul fogom folytatni, és elmondom azt, hogy éppen ideje van annak, hogy áttekintsük Egyiptomnak nyújtott pénzügyi segítségünket. Ezen kívül a számvevőszék kiadott egy jelentést arról, hogy jelenleg hogyan állnak az ilyen irányú programjaink, ami ezt illeti mindent megteszünk a kormányzás területén, hogy az erőfeszítéseket fokozzuk, és ennek megfelelően fogadjuk el az ajánlásokat. De hangsúlyoztuk azt, hogy némely projekt még folyik, úgyhogy kicsit korai még a végső ítéletet hozni. A bizottságban Igazából még nem tudjuk, hogy mi fog történni Egyiptomban. Füle úr is foglalkozik ezzel a témával, és nyilván a parlament is. Az inkluzív szociális és gazdasági fejleményeket fogjuk követni, és a fenntartható demokrácia kérdését követjük figyelemmel. Which also said that we need to do our programs with an incentive-based uh, approach. Ösztönző alapú megközelítést kell alkalmaznunk, az elkötelezettségeknek meg kell figyelni, és a demokratikus fejleményeket jutalmazni kell. Egyiptom ma döntés előtt áll. Szeretnék mindenkit arról biztosítani, hogy betartjuk a vezérlő elveinket, és bármit is teszünk a jövőben, Egyiptommal kapcsolatban, mindenképpen szem előtt tartjuk a befogadó jellegű társadalmi és gazdasági megközelítést, felkaroljuk a legsérülékenyebb programokat Egyiptomban, a felelősségre vonhatóságot, beszámoltathatóságot támogatjuk, és megfelelő finanszírozást nyújtunk a demokratikus folyamatokra. Jelenleg standby üzemmódban vagyunk, csak akkor indulhatnak be a kezdeményezések, hogyha a fejlemények ezt megengedik. Időközben azonban politikai vezetést várunk ettől a háztól, és a 24. külügyminiszteri találkozótól, de hogyha akármit is lépünk, egyértelmű, hogy egységesen kell fellépnünk a jövőbeni finanszírozást, illetve szívesen reagálok a megjegyzésekre ezen kívül is. Nagyon szépen köszönöm. Yes. Um... Igen. Karel Pinkston, a számvevő széknek a tagja. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az Egyiptomról szóló jelentésünket ismertethetjük. A fő célkitűzés a széknek az, hogy hozzáadott értéket teremtsünk a politikai vitában. Nagyon szigorúak a szabályaink és a módszereink amikor egy teljesítményauditálást végzünk, tehát a gazdaság állását, hatékonyságát mérjük fel, akkor mindig egy fő kérdéssel kezdjük. A fő kérdés itt a következő volt. Az Európai Bizottság és a Külszolgálat hatékonyan segítette-e a 2011-es felkelések előtt a demokratikus változásokat, és 2001 óta. Tehát 2007-ben kezdtük az auditot, és két periódusra vonatkozik, Mubarak elnök és Morsi elnök elnökségére. Az auditálás kormányzásról szólt, az irányításról. Két fő területéről, az egyik a demokrácia és az emberi jogok, a másik az állami <clears throat> pénzek kezelés és a korrupció elleni harc. 2007 és tavaly év szeptembere ez az időszak volt az, amit megvizsgáltunk. Remélem, hogy a szakbizottság minden tagjának volt ideje arra, hogy átolvassa a dokumentumot. Minden dokumentumban megtalálják a vezérkértést, a tényeket, adatokat, az alkérdéseket és így tovább, aztán a végkövetkeztetéseket és az ajánlásokat. Tehát mit találtunk Egyiptom esetében? Azt a következtetést vontuk le, hogy az EB és a külszolgálat nem tudott megfelelő és hatékony támogatást adni az egyiptomi kormánynak. Tehát hatékonyan kezelték e a segélyeket? Nem. Két oknál fogva. Az egyik. Nagyon nehezek voltak a körülmények Egyiptomban, és Mubarak elnök és Morsi elnök sem voltak hajlandók együttműködni. Ezen kívül a külszolgálat és a bizottság nem tudta ezeket megfelelően kezelni. Tehát a következtetések, kedves képviselők, figyeljék meg, hogy vannak nagyon érdekes pontok, például a 47-es bekezdés az államháztartásról. el megpróbálom lezárni. A segély 60%-át költségvetési támogatásként nyújtottuk, és alapfeltétele volt a józan költségvetési fegyelem. De meg kell mondani, hogy még ma sincs megfelelő független külső auditor Egyiptomban. Nem tudjuk, hogy a katonaság mennyit költ, pedig a költségvetés nagy részét ők költik el. Nem tudjuk, hogy az elnökség mennyit költ nem tudjuk, milyen helyzet az úgynevezett külön alapokkal, ez több mint 4 milliárd euró. Tehát még elég sok probléma van az államháztartása kapcsolatban. Ezekkel foglalkoznunk kell. Nagyon rövid leszek a második pontot illetően, az emberi jogokat illetően, és a demokráciát illetően. Szerintem egyértelmű, hogy a 21-es cikk első pontja a Lisszaboni szerződésben az emberi jogok abszolút tiszteletét írja elő. A második cikk is egyértelmű a társulási szerződésre. Szerintem a 28-as cikk is egyértelmű arról, hogy hogyan kell tiszteletben tartani ezeket az elveket, úgyhogy meg kell vizsgálnunk, hogy a pénzt ezeknek a feltételeknek megfelelően költjük el. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Pinkston úr. 14-en kértek szót. Mindenkinek egy perc, másfél perce van. Kérem, tartsák ezt be. Szalafranka úr. Presidente, yo creo que la situación... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy az együttmű helyzet közismert. Múlt csütörtökön az Európai Parlament egy egyértelmű állásfoglalásra jutott, és ebben megfogalmazta egyértelmű álláspontját tehát. Figyelembe vettük a múlt szerdai eseményeket is, az különböző dokumentumokat, és hát a konfliktus egyre fokozódik, polarizálódik a helyzet, el kell kerülni azt, hogy politikailag eljussunk egy polgárháborúhoz, amely véres áldozatokat követelne, és amely még fokozottabb instabilitást eredményezne az országban, illetve a régióban. Hallottam a számvevő széknek a szavait, és hallottuk azt, hogy nem hatékonyan jutott el a segély, természetesen akkor lett volna hatékony a segélyezés, hogyha és ebben lenne mérhető hatékonyság, hogyha sikerült volna elkerülni ezt a jelenleg kialakult helyzetet. De hát tudjuk azt is, hogy az Egyesült Államok hány milliárdot szánt ugyanerre az övezete, és mégse tudták ők sem megakadályozni a konfliktust. Itt a Task Force-ra kell még utalnunk, és a kérdés az, hogy mire vagyunk képesek, képesek vagyunk-e arra, hogy elérjük azt, hogy a muzulmán testvériségnek a mozgalma részese legyen egy választási folyamatnak tisztességes módon, amelyben akár vesztesek is lehetnek láttuk azt, hogy a katonai beavatkozás hogyan zajlott, azt is észreltük, hogy mi történik az utcákon Egyiptom városaiban, el fogják vezíteni a választásokat. Ezt azt hallottam, hogy az Európai Unió nyomon fogja követni a választási folyamatot, de milyen feltételen között, hogyan járunk majd el, akkor szabad csak ö, támogatni a választási folyamatot, hogyha az inkluzív jellegű. Éppen ezért mobilizálnunk kell magunkat, valamennyi kapcsolatunkat azért, hogy nehogy elmélyüljön a válság úgy, ahogy az máshogy létezik a régióban. Gomes asszony mondja az előbb. Turkey in the middle of the uh, Gól elnök volt az Törökországból, aki elmondta, hogy a demokrácia több, mint csupán csak választások, és ezt figyelembe kell venni, és én abban hiszek, miután egy olyan országból érkezem, ahol láttunk, találkoztunk már katonai pucsokkal, amelyek diktatúrákat szüntettek meg. Épp ezért nagyon fontos a nemzetközi közösségnek a részvétele és az a világos üzenet, amelyet az Európai Unió tudna a Egyiptom részére küldeni. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy gyors átmenet jöjjön a polgári vezetés érdekében, és ez azt tudom mondani, hogy támogatnunk kell Egyiptomot, de csak akkor, hogyha ez őszinte és mindenkit befogad, és egy olyan kormányra van szükség, amely minden csoportosulást be tud fogadni, és Leon urat is arra kérem, hogy mondja el nekünk, hogy milyen erők játszanak most szerepet, hiszen a szalafisták valóban szerepet játszottak a katonai intervencióban, de most jelenleg milyen szerepet játszanak az alkotmány létrehozásában, hogy ez egy demokratikus és befogadó jellegű folyamat legyen hiszen jogokat nem vettek figyelembe, nem tartottak tiszteletben. Éppen ezért nagyon fontos például itt a szólásszabadság abszolút mértékű tiszteletben tartása. Köszönöm szépen! Branner asszony, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy velünk van hiszen hosszú időn keresztül vitatkozhatunk arról, hogy mi történt az elmúlt napokban, de mi vár ránk a közeljövőben? Demokrácia, választások, de nagyon fontos azt is világossá tennünk, hogy mi a helyzet a cenzúrával, azokkal az önkényes letartóztatásokkal, amelyek már most is zajlanak, és úgy gondolom, hogy ez teljesen elfogadatlan, függetlenül attól, hogy kiveszi át a hatalmat Éppen ezért a július 24-i külügyminiszteri tanácson jó lehetőségünk van arra, hogy betekintsünk. Tehát eh, két hetünk van arra, hogy megvizsgáljuk, hogy a jó irányba haladunk, vagy a rossz irányba haladunk, és ennek súlyos következményei lesznek. Azt hiszem, hogy minden egyes Európai Uniós tagállamnak 27-nek kell ezt az üzenetet elküldenie, hogyha valóban a következő két hetet jól tudjuk használni, mert különben súlyos súlyos következményei lesznek, nem csak pénzügyileg, hanem politikailag is, és úgy gondolom, hogy ezt az esélyt most kell üstökön ragadnunk. A helyzet sokkal bonyolultabb, mint hogy vallási vagy nem vallási kérdésekről van szó, han, mert itt vannak ugye a liberális szereplők is, úgy gondolom, hogy többet kell tennünk, mint a befogadó jellegű politikát követetnünk. Egyszerűen a kérdés az, hogy tudunk -e esetleg egy konferenciát szervezni, ahol mindenki részt vesz, a muzulmán testvérek, a fiatalok és a régi hatalom képviselői, esetleg Szaudarábiát, Katart is bevonni ebben a konferenciában. Lát -e erre lehetőséget? Köszön. Netsz asszonynak kollégának adom meg a szót. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az uraknak, hogy hozzájárultak ehhez a vitához. Én jól emlékszem arra, hogy korábbi viták során, amikor Egyiptom szerepelt a napirenden, akkoriban beszéltünk egy algériai típusú helyzetről, ahol a választási folyamatot megakasztották, mert a választás várható eredményével nem voltak megelégedve a nemzetközi közösség tagjain. Attól tartok, hogy amit itt látunk, ez itt egy kiterjesztett Algériához hasonló helyzet, és aggódnunk kell, hiszen az első kérdésünk az kell, hogy legyen, hogy hogyan tudjuk megakadályozni a teljes körű polgárháborút ebben az országban. Hogyha ezek a felek nekiállnak harcolni a hadsereggel, akkor ennek súlyos következményei lesznek. Ezt a kérdést kell föltennünk magunknak, ez egy súlyos aggodalom és amit Brandner kolléga is mondott, hogy adott esetben ez is szerepet játszhat. Ami itt segíthet, azt használnunk kell, és minden nyomásgyakorló eszközt is használnunk kell. Biztos vagyok abban, hiszek abban, hogy bizonyos pénzügyi eszközök folyosítását fel kell függesztenünk mindaddig, ameddig látjuk, hogy a dolog a helyes úton halad és ugyanez von, és Törökország esetében is, hogy vissza tudunk térni adott esetben a tárgyaló asztalhoz ez, ez mindenképpen egy átpolitizált kérdést, és ezen a szinten kell vele foglalkoznunk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló tanok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Strasbourgban is hozzászóltam ez a kérdéshez, és én támogattam a katonai beavatkozást egy, Egyiptomban, mert így meg lehetett akadályozni a további vérontást és a polgárháborút. Viszont nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy nagyon sokan tiltakoztak a Mursi hatalom ellen, a Mursi hatalom megpróbált minden hatalmat maga köré összpontosítani, és voltak éppen másodosztályú állampolgárokat hozott létre ennek következtében. Éppen ezért az én frakcióm teljes egészében egyetért az új átmeneti kormányjal, és ez maradjon hatalmon mindaddig, ameddig demokratikus választásokat meg lehet szervezni Nyilvánvalóan nagyon sok letartóztatás történt, viszont a kérdés az, hogy ezek mennyire voltak a törvényes rend és biztonság fenntartása érdekében, vagy csupán csak bosszúállásról volt-e szó az új kormány részéről. Az új kormány hogyan értékeli azokat az aggodalmakat, hogy a síták, vagy oroszok, vagy szírek, vagy Líbia, vagy bárki beavatkozhat az országban, is ilyen módon destabilizálja az országot, és adott esetben a fegyveres terroristák karjaiba löki. Köszönöm szépen. Lézink asszony. Köszönöm szépen, teljes egészében osztom azt, hogy nem szabad itt csupán csak differenciál, nem differenciált módon katonai pocsról beszélnünk, mert látjuk, hogy vannak itt progresszív lépések, mert a kormány ugye a korábban a muzulmán testvériséggel együtt, együtt dolgozott a saját privilégiumai érdekében, éppen ezért óvatosan kell néznünk a helyzetet, hogy esetleg a katonaság saját hatalmi ambíciókkal rendelkezik. Hogyha politikailag nyomon követjük a helyzetet, és politikai támogatást adunk, akkor arra kell figyelnünk, hogy a lakosság követelménye követelményei, követeléseit is meg lehessen valósítani. A lakosság követi a szabadságot, a kulturális szabadságot, stb. Fel kell tennünk azt a, kultúrá, azt a kérdést, hogy esetleg rosszul értékeltük, rosszul becsültük meg a muzulmán testvéregeket. Merkel asszony is azt mondta, hogy hogy mindaddig, ameddig Egyiptomban foglyokat kínoztak meg, adott esetben ez egy teljesen rossz értékelése volt az egyiptomi helyzetnek. Az, arra tudom felhívni a figyelmet, hogy a lakosság követeléseit kell itt nyomon követni. Itt 60-nál több vezetője volt a civil eh, eh, folyamatoknak, és mindenképpen figyelemmel kell lennünk arra, és komolyan kell vennünk, hogy mit mondanak a civil szervezetek. Köszönöm szépen. Pancéri, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon őszintén megvallom. Időnként úgy érzem, hogy arra lenne szükség, hogy az egyiptomi kérdés kapcsán az ellenzések során ne úgy járjunk el, mint egyesek. Ne úgy tegyünk, hogy soha ne nézzünk vissza, ne elemezzük azt, hogy mi történt a korábbiakban, milyen szerepet töltöttek be az amerikaiak, és többek között a rendkívül negatív szerepüket. Hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy mérlegelt értékelést hozzunk, akkor mindössze bürokratikus módon fogjuk nézni az eseményeket Egyiptomban. És e, tulajdonképpen az önvédekezés nem teszi lehető, lehetővé azt, hogy felmérjük, mit is kellene alapvetően tenni. Úgy vélem, hogy egyre inkább látszik a, a pucs jelleg, és azok, akik győztesek lesznek majd a folyamatban, nem a muzulmán testvériség mozgalma lesz, hanem a szalafisták. És ebből adódóan a puty utáni periódus rendkívül veszélyes lehet. Rendkívüli módon oda kell figyelnünk tehát az eseményekre. Attól lehet tartani, hogy felgyorsulnak az események, és a mediációt be kell indítani már most erőteljes jelenlétünkkel, mint ahogy Leon mondotta, mi valamennyien mindenkivel tárgyalunk, és függetlenül attól, amit a számvevőszék megfogalmazott, nagyon jelentős forrásokat kell, hogy rendelkezésre bocsájtsunk, mert hogy a gazdasági válság, a pénzügyi válságnak óriási hatása lesz a választásokra, és tehát alkalommal egyes pártokat befolyásolhatnak. Elnök úr, most azt látjuk, hogy a polgárháború irányába mozdultak el az események, és előfordulhat, hogy, kész, hogy nem leszünk készek arra, hogy megfelelő megoldásokat szolgáljunk, és hát a túlságosan nagy óvatosságok a különböző ilyen és olyan hivatkozások most az algériai helyzetre, a portugál helyzetre, vagy pedig a török forgatókönyvek való hivatkozás túlságosan elhamarkadott is lehet véleményem szerint, és ne legyünk naivak. Ne ö, lá, tegyük meg azt, hogy ne lássuk meg, hogy ö, a muzulmán testvéreknek volt egy elképzelésük a dolgokról, ami nem is feltétlenül tetszik nekünk az, és úgy tűnik ez, hogy mi ezt akkor fedezzük fel, amiután egyiptomiak felfedezték és mi teszem fel a kérdést, fenntartottunk közvetlen kapcsolatokat a katonasággal azért, hogy kicsit többet tudjunk meg róluk, hogy mit is, mit is képzeltek el a dolgokról. És hát úgy tűnik, hogyha, mint hogyha most ö, ö, vennénk észre, hogy Egyiptom és Védországban a demokráciát nem azonos módon értelmezik. Hát ö, a felállt rezsim ugye egy éves, még annyi se volt. És hát úgy vélem, hogy a különböző megnyilatkozások, megnyilatkozások semmiben nem szolgálják az operatív fellépést. Na most egy dolog az, hogy ugye van egy formális megközelítés a különböző intézményeinknél, ez egy dolog, de ez nem hozza a megoldást a válságra. És a számövőszéknek is a fellépése ilyen irányba mutat. Tehát rendkívüli módon csak formális ismérek alapján alapján értékeljük a dolgokat, és látjuk az eredményét mindennek. Teljesen elszakadtunk az egyiptomi valóságtól, és ö, tény az, hogy mindenkivel tárgyalnunk kell, mint hogy azt a különleges képviselő is mondja, valóban ö, ö, teszem fel ennek a fényében a kérdést, hogy mi, valóban az egyiptom, illetve minden szereplővel tárgyalt az Európai Unió intézmény rendszere. Én úgy vélem, hogy Tenök kollégámnak a realizmusa az mérvadó. Vannak olyan helyzetek, amikor ö, ö, hát ö, ö, a pucs ö, akár kivonatosabb lehetett, mint más események, de ö, attól tartok, hogy itt a katonák maradnak továbbra is hatalmon. Interpretation. Mindenkit emlékeztetnek arra, hogy tolmácsolást 12.40-ig kaphatnak. Utána angolul folytatjuk az ülést. Romero López asszony. Gracias. Yo creo que como Unión Europea... Nagyon szépen köszönöm. Úgy vélem, hogy az Európai Unió ebben a helyzetben azt kellene, hogy ő tegye, hogy elérje, hogy a, a hadsereg visszavonul. Hogyan lehet elérni azt, hogy ne alakuljon át polgárháborúvá ez a válság, mert ha az történne, akkor nem csak néhány halott lenne, és hát a mi célunk az lenne, hogy ne a hadsereg jelenje meg az utcákon, hanem éppenséggel távozon az utcákról. És persze nem tudom, hogy mit tehetünk még, de el kellene érnünk azt, hogy a konfliktus szereplői leüljenek egymással, és tárgyaljanak a szalafisták, a laikusok, a zúzulán testvérek. Nos, érjék el ezt együttesen, hogy egy átmeneti, átmeneti kormány álljon fel az átmeneti kormány pedig átmeneti politikát kellene, hogy meghirdessen, nem a konfrontatív fellépésnek a jegyében. És hát a feltételeket kellene megszabni ezen kívül a támogatások folyosításánál. Úgy gondolom, hogy ez az, amit az Európai Unió igazi hozzájárulésként tehete, eh? politikai megoldásokat egy politikai folyamathoz, nélkülözhetetlen az a kohézió, amely jelenleg ma nem állt elő, és ha nem így állnak el, akkor a katonaság továbbra is a uralna helyzetet. Thank you. Köszönöm. Nagyra tartom Bernardino Leonnak az óvatos megközelítését. Az arab tavasz még csak most kezdődhet, ez hosszú távú folyamat lesz. Nagyon sok ellentmondás és paradoxon lesz még megfigyelhető. Készen kell állnunk erre a hosszú távú megközelítésre. Ne higgyük azt, hogy azonnal stabilizálódik a helyzet. Ki gondolta volna, hogy iszlamista hatalom ö, születhet ebből, ezek, akik ezt remélték, tévedtek. Ez egy hiba volt Morsi támogatni. Hiba volt azt gondolni, hogy Morsi stabilizálná Egyiptomot, mint fő vezér fonalat a régióban. Ezt a hibát nem szabad megismételnünk, hosszú távú intézményépítésre kell koncentrálnunk, gazdasági fellendülésre, és nagyon elhibázott lenne, hogyha most már nem támogatnánk Egyiptomot. Hiszen a gazdasági válság valóban katasztrófát idézhetne elő. Az is uh, hiba volt, hogy az 1,3 milliárdos dollárt, amit a katonáságnak adtak az amerikaiak, nem alakították át polgári segélyé. És nem szabad túlságosan a részletekbe elmerülnünk a válságok kapcsolatban. Köszönöm. Kronenberg asszony. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy itt nagyobb kérdésekről kell beszélnünk, mint a finanszírozásról, arról, hogy mennyire szavahihető a harcunk. Egy katonai ö, pucs lehet valaha demokratikus? A demokrácia, ha új erőket kívánna, akkor mit tegyünk? félretegyük a megfontolásunkat, hogyha az emberek a katonaságot akarják? És ha emberjogi szervezetek támogatják ezt a fejleményt? Szerintem nagyon fontos, hogy a demokráciát hogyan közelítjük meg a közel-keleten. Ha csak a gazdaságról és az erőszakról szól a dolog, akkor a demokráciát nem tudjuk megnyeretni. Egyértelműnek és következetesnek kell lennünk. Köszönöm. Howitt úr, másfél percre. Neighbourhood policy. Um, it is a fair question to put to Mr. Leon. You know, did we see this coming? You know, we talk to people now, but we were. You know. Um,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 45. Schönen Tag, hä? Schönen Tag, hä? Bis bald.